természetesen az intézmény érdekében. És most a tanácshoz intézett kérdésre kerül sor a demokratikus kormányzással kapcsolatban. Először is Hautalászony kap szót három percben. Kétos, Róva puhemies. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy öröm számomra az, hogy a svéd elnökség felvetette a demokrácia építés kérdését, mégpedig a külső fellépések területén a prioritásai között. Az Emberi Jogi Albizottság elnökeként szeretném hangsúlyozni azt, hogy a demokrácia, illetve az emberi jogok láthatatlanok nagyon sok demokratikus területen, pedig minden a demokráciában az emberi jogok valahogy, valahol mindig felbukkannak. 2005-ben az ENSZ egy listába foglalt mindent az átláthatóságon, a média szabadságán, a jog érvényesülésén keresztül, még egy sor dolgot, mint a demokrácia alkotó elemeit. Az Európai Uniónak vannak olyan eszközei, amelyekkel demokráciát lehet építeni. Ilyenek például a fejlesztési politika, a közös kül- és biztonságpolitika. Párbeszédeket tartunk más országokkal, finanszírozási eszközeink vannak, valamint például a választás megfigyelés is egy nagyon hasznos eszköz, ami, valamint olyan dolgok, amelyeket nemzetközi fórumokon végzünk. Vannak olyan helyzetek azonban, amikor el kell gondolkoznunk arról is, hogy milyen negatív hatásai lehetnek mindennek. Most szeretnék Malmström biztos asszonyhoz fordulni, és rámutatni arra, hogy a külügyi tanács arról fog tárgyalni, hogy Üzbegisztánnal jövő a, a fegyverembargót szeretnék feloldani, erről jövő héten akarnak tárgyalni. Nem tudom, hogy ez megfelelő üzenete hiszen Üzbegisztán figyelmen kívül hagyta a nemzetközi közösség azon követelését, amit felé megfogalmazott. Az a nemzetközi közösség és az Európai Unió is azt kívánta, hogy alaposan vizsgálják ki azt a borzasztó és tragikus eseményt, ami Andijanban történt. Üzbegisztán azonban nem teljesítette ezt a kívánságot. Így nem értem, hogy miért lenne most megfelelő pillanat a fegyverembargó feloldására. A demokrácia nem egy exporttermék. És nem lehet a demokráciát meggyökeresztetni csak úgy egy másik országban. Éppen ezért van szükség a civil társadalomra is. Ebből tud kinőni, az ő munkájukból tud kinőni a későbbiek során a demokrácia. Ebben a kontextusban említeném, hogy Oroszország partnerünk, de olyan partner, amely rendszeresen visszautasítja azt, hogy nem kormányzati szervek és civil szervezetek az EU-orosz párbeszédben részt vegyenek. Ezt nem fogadhatjuk el. Összefoglalásképpen elmondanám, hogy a demokrácia építésnek az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai, valamint fejlesztési prioritásai között első helyen, vagy az első között kell, hogy szerepeljen, ahol több erőforrást tudunk rá elkülönös, elkülöníteni, hiszen például az emberi jogi demokráciai eszközünk is nagyon röv, ö, szegényes. Köszönöm, következik 2 perc 30 másodpercen. Merci. Köszönöm szépen elnök asszony. Tanács elnöke, kedves biztos úr, kedves kollégák! Az emberi jogok és a demokrácia szorosan összefügg. Az emberek jogainak a tiszteletben tartása, illetve az alapjogok elismerése teszi lehetővé azt, hogy demokratikus rendszerben éljünk. Ezért szeretnék gratulálni ahhoz, hogy május 19-én az Európai Bizottság egy koherensebb, demokratikus kormányzási csomagot fogadott el. Eddig úgy láttam, hogy nem volt elég eszköz a kezünkben. Az Izrael-Palesztin konfliktus nagyon megdöbbentő példával illusztrálja azt, hogy az Európai Uniónak és a tagállamainak miért volt fontos, miért volt jogos bolykottálnia az EU bizonyos intézkedéseit ezen a, a, ezen konfliktus kapcsán. Amikor az Európai Unió, illetve azt tapasztalja, hogy van a nemzetközi közösség saját intézkedései, az elveivel ilyen ellentétbe kerülhetnek, az elszomorító. Aztán itt van a legutóbbi Goldstone jelentés, amire szintén felhívnám a figyelmüket. Hiszek benne, remélkedem benne, hogy a nagy hatalmak nem öm, káros hatással lesznek, hanem éppen ellenkezőleg építőleg tudnak hatni a demokratikus folyamatokra ezen két ország esetében is. Nem elég csak beszélni, eredményekre van szükség koherensnek kell lennünk, és globálisan kell megközelítenünk ezeket a kérdéseket. A tanácsnak éppen ezért gyorsan cselekvési tervet kell elfogadnia, amely egy valós stratégiát alakít ki az emberi jogok területén az egész Európai Unióra vonatkozólag. Nagyon világosan meg kell határozni a prioritásainkat, és ezekhez konkrét eh, eszközöket kell rendelnünk, például az emberi jog, illetve a fejlesztési politika területén. Ugyanezeket a harmadik országokra vonatkozólag is el kell végeznünk azért, hogy a politikai pluralizmust biztosítsuk a többi államban is, mégpedig hosszú távon. Mik a követeléseink? Az független igazságszolgáltatás, az fent, átlátható és felelős intézményrendszer. Ezeket várjuk el az államoktól, és ezek tudják lehetővé tenni azt, hogy az emberi jogokat egy állam meg tudja védeni. Az Európai Unióként közbeszól az elnök. Az Európai Unió nagyon jó pozícióban van ahhoz, hogy megpróbálja komolyan vetetni ezeket az elveket a nemzetközi szintéren. Köszönöm szépen a tanács nevében, Malmström asszony következik. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! a fejlesztési konszenzusban a szegénységet többdimenzionálisan definiálják. Hiányzik a biztonság, a lehetőségek, ezek a dolgok hiányoznak. Szabadság nélkül a demokrácia nem működhet, éppen ezért a fejlesztés sem működik, béke nélkül. Az emberi jogok teljes körű tiszteletben tartására van szükség, ezek a fogalmak szorosan összefüggenek. Átfogó keretre van szükség, annak érdekében, hogy megfelelő módon építhessük fel a demokráciát. Köszönöm az Európai Parlament támogatását ehhez a munkához. Hét évig voltam képviselő, éppen ezért tudom, hogy a demokrácia építésben a parlament milyen fontos szerepet játszik, milyen fontos szerepet vállal a külső törekvésekben. A cseh és a svéd elnökség vezette be ezeket a törekvéseket Ezeket Gunella Carlson kolléganőmmel is megvitattuk. Ez a kezdeményezés abból indul ki, hogy a demokrácia felépítése kulcsfontosságú tényező a fejlődő országokkal folytatott együttműködésben, de a közös biztonságpolitika részét is képezi mindez. Tovább akarunk lépni azonban, globális szereplőként, 27 tagú globális szereplőként kívánunk fellépni. Az Európai Unió a demokrácia építés területén világszinten az egyik legfontosabb tényező. Reméljük, hogy a kezdeményezéseink a globális partnereink számára is ösztönzőként hatnak. Pragmatikus kezdeményezést szeretnénk teremteni, biztosítani kívánjuk azt, hogy hatékonyan használjuk fel azokat az eszközöket, amelyek jogi és politikai lehetőségeinkből kifolyólag megvannak. Nem nulláról indulunk, vannak már tapasztalataink, más összefüggésekből merítkezhetünk a külpolitikai területen például. a gazdasági térség országai, a kelet-európai országokkal fenntartott kapcsolataink, az ázsiai országokkal fenntartott kapcsolataink szintén fontos szerepet játszanak, és az EU stratégiának ezek is részét képezik. Javítás azonban mindig van lehetőség és szükség is. Többet is tehetünk, jobban is tehetjük. Politikai keretet kell teremteni, egy politikai keret eszközt kell teremteni, olyan különböző eszközöket eh, kell megteremtenünk, amelyek kiegészítik egymást, amelyik között megvan a megfelelő koordináció annak érdekében, hogy az egésznek a hatását meg tudjuk erősíteni. Ennek érdekében a munkánk hitelessége vonatkozásában is tennünk kell ezt-azt. Új eszközökre van szükség, amennyiben ezeket nem tudjuk megteremteni, úgy a fejlesztésnek, illetve ennek a fejlődésnek eh, sajnálatos módon ellenhatunk jól és hatékonyan kell felhasználnunk a rendelkezésre álló eszközöket. Tudjuk, hogy vannak sikertörténetek. Például a Nyugat-Balkán területén végzett tevékenységünk fontos. Az első és harmadik pillér ben meglévő eszközeink segítségével az intézményépítés, intézményfejlesztés területén is sokat tudtunk tenni. Ez a demokrácia szempontjából nagyon jó lépés. Ezzel megteremtjük a megfelelő koherenciát az EU egyes eszközei között. Szerénynek kell azonban lennünk, a kihívások hatalmasak. Tudom, hogy sokan aggódnak afelől, hogy a fejlesztési munkában új aspektusokat kívánunk bevezetni. Emberi jogokról van azonban szó, és a demokráciáról ezek a témák, amelyeket partnereinkkel megvitatunk megvannak a megfelelő kezdeményezések, arra építkezünk, amit a cseh elnökség vezetett be. E témában ugye konferenciát is tartottak demokrácia építés címmel. A nemzetközi fórumokon is jelen vagyunk, a nemzetközi intézetben is képviselve vagyunk, itt is vannak különböző érdekes megközelítések. Mindez azt jelenti, hogy a folyamat maga az már zajlik, nagyon sok mindent sikerült már megvalósítanunk. A demokrácia kérdésköre kapcsolódik az emberi jogok kérdéséhez. A munka párhuzamosan is zajlik, de együttesen is annak érdekében tevékenykedünk, hogy novemberben már konkrét javaslatok kerülhessenek elfogadásra, különböző ország specifikus megközelítések, a helyzet elmélyített értékelése és annak a lehetőségének megvizsgálása, hogy a demokrácia építése milyen lehetőségek vannak, illetve milyen támogatási lehetőségek vannak. Különböző partnerségek, konzultációk, párbeszédek felépítésére van szükség, a demokrácia ennek keretein belül mindenképpen megemlítendő és jobban koordinálandó. Az Európai Unió támogatja, segíti a választási eljárásokat a világ sok pontján, minket is foglalkoztat az a téma, hogy hogyan tudnánk a politikai eseményeket jobban nyomon követni. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi történik a választások alkalmával, azonban az egész folyamatra kell odafigyelnünk, tehát a választások közötti időszakra is. Nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy milyen fontos az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek szerepe a demokráciaépítés területén. Ezeket a lehetőségeket teljes mértékben ki kell aknáznunk. Reméljük, hogy a Lisszaboni szerződés hamarosan hatályba léphet, és ez azt jelenteni, hogy hatékonyabban működik, működhet az Európai Unió, és globális szinten erős teljes szereplőként jelenhet meg külpolitikai szempontból is. Az Európai Unió külpolitikájában jobb koordináció valósulhat meg. A bizottság és a tanács munkáját is jobban koordinálhatjuk ezzel. Reméljük, hogy az Európai Unió a világ más tájain tapasztalható fejleményeket jobban segítheti. Olyan demokratikus állam, amely a polgárok alap igényeit nem tudja kielégíteni, az abban az esetben ez nyugtalansághoz vezethet, és a kormány elvesztheti legitimitását, Köszönöm az Európai Parlament képviselőnek azt a nyomást, amit a legislatív útra helyeznek, és ugye hangsúlyozzák a választási megfigyelők és koordinátorok szerepének fontosságát. Remélem, hogy az Európai Parlament a jövőben is komolyan veszi ezt a szerepet, és megfelel ennek. Köszönöm Malmström asszony, Szalafranka urat nem látom még a teremben, éppen ezért következő hozzászólónk a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége nevében de Kaiser asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. A demokrácia mindig összefügg a néppel, amely a, aztán a civil társadalom, amely ezt meg tudja erősíteni, és amely a kirekesztés ellen küzdeni tud. Európának nem szabad naívnak lennie, és nem szabad azt gondolni, hogy tankokkal és bombákkal lehet terjeszteni a demokráciát. Ez illúzió. Ezért a bölcs öreg szerepét kell, hogy felvegyük, ami viszont egy nagyon nehéz és bonyolult szerep. Az emberi jogok, a demokrácia sok helyen még újszülött állapotban van, ezért gondoskodni kell ápolgatni. Ez a fontos feladatunk. Azonban ezen eszköznek nagyon korlátozott a költségvetése, és így nem tudjuk alapvető feladatunkat teljesíteni. Tíz év alatt, az ut- utóbbi tíz alatt többször kértünk több nyomonkövetést, több költségvetést és több politikai koherenciát is a legitimitás nyomonkövetésében és tökéletesen egyetértek Zsoli asszonynal abban, hogy milyen területeken követünk el hibákat, és milyen területen vannak még hiányosságok. A ez a politika természetesen költséges, azonban azok számára költséges, csak akik csak a rövid távon gondolkodnak, hiszen hosszú távon a a, valószínűleg sikerül majd a külkapcsolatokkal foglalkozó szolgálatnak beépítenie a saját munkába. Görensz úr kapja meg két percben a szót. Köszönöm, elnök úr. Van-e demokrácia szabadság nélkül? Nincs. Van szabadság jogok nélkül? Természetesen nincs. Tehát így visszajutunk az emberi jogok gondolatára. Egy burkina fazói egyén azt mondta, hogy aki teljes szegénységben ér, az nincs, nem él szabadságban, hiszen nincsenek választási lehetőségei. A szegénység tehát a szabadság hiányát jelenti. A szabadság, a demokrácia és az emberi jogok pedig az Európai Unió számára alapvető értékek. Nem véletlen, hogy az alapszövegeinkben, amelyek az Európai Uniót létrehozták és amelyek meghatározzák harmadik országokkal való kapcsolatainkat, mind tartalmazzák ezeket a kifejezéseket. Az emberi jogokra, a demokráciára, politikai párbeszédünkben még az ákácsi országokkal is nagy hangsúlyt fektetünk. Ezek olyan alapértékek, amelyeket intelligens kondíciókhoz kell kötnünk. Ezek az megállapítások oda vezetnek, hogy a demokrácia nem feltétlenül a fejlődés eredete, de a fejlődés eredménye lehet. Csak akkor érkezhetünk el a demokráciához, hogyha türelmünk és kitartásunk van hozzá. Ma számos fontos ország demokratizálódás útjára lépett, ezért aktívan nyomon kell követnünk, kísérnünk és segítenünk kell őket ezekben a percekben, ebben a folyamatban, annak érdekében, hogy a demokratikus elveket, az emberi jogok védelmét és a jogállamot ki tudják építeni. Minden bírálat ellenére, amelyet a politikánk, az Európai Uniós politikák megérdemelnek, és osztom a kollégák véleményét, tehát ezen túlmenően most szerintem inkább a jövőbeli cselekvéseinkre kellene koncentrálni. Our next speaker is... Köszönöm szépen, Richard Howitt, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A demokratizáció, békés folyamat, politikai változás és a hatalom kézben tartása, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása, a demokrácia támogatása a külpolitikánk alapköve. Ennek célja a szegénység csökkentése egyrészt. Ezért aztán az Európai Parlament európai konszenzust kér a demokratizáció körében, és szeretnék gratulálni a svéd elnökségnek egy tárgykörben elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy ez a folyamat az Európai Unió minden politikájára ki kell, hogy terjedjen, és elítélem az európai konzervatívokat, amikor a tizedik cikkben, a szövegben valamit állítanak a demokráciáról, és a gyakorlatban mást tesznek. Nem, ez elfogadhatatlan. Végül, ahogy Malmström asszony is mondta, a demokrácia építése a pluralista civil társadalom, polgári társadalom építéséről szól, ezért aztán az állampolgári részvétel, a jogi szakértők képzése, a tájékoztatás szabadsága, a szólásszabadság, a politikai pártok erősítése mind-mind hozzátartozik. Ez a polgári társadalom erősítését jelenti. Köszönöm, Howitt úr, most pedig a Catch the Eye eljárás Andrikiene asszony. Tent. Madam Commissioner. Elnök úr, biztos asszony. A demokrácia építés keleten erről szeretnék beszélni. Az elmúlt években stagnálásnak, sőt visszaesésnek lehetünk tanulni, ami a demokratikus standardokat illette. Grúzia, Moldávia, ezek a legakasztóbb területek. A demokratikus politikának az alapja mindig a jól funkcionáló polgári társadalom. Ez pedig hiányzik a keleti szomszédainknál. Szeretnék gratulálni a svéd soros elnökségnek, hiszen ők kezdeményezték részben a keleti partnerség politikáját. Ez közelebb hozhatja a keleti államokat, de ugyanakkor nem nyújt igazán komoly ösztönzőket, hogy reformokat valósítsanak meg, amelyek nehezek és sokáig tartanak. Kérdésem tehát a következő. A tanács mit gondol erről? mit készítenek elő, határozottabban akarnak-e fellépni annak érdekében, hogy a demokrácia ezeken a területeken és máshol is erősödjön. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, Hautala asszony. Egy további kérdést tehet fel. Köszönöm szépen. Elnök úr, azt szeretném megkérdezni Malmström asszonytól, hogy véleményem szerint az Európai Uniónak egyik gyenge pontja az emberi jogi és demokráciára irányuló erőfeszítéseink során lehet, hogy van még egy gyenge pontunk, hogy a tagállamokat gyakran ellentmondásos ambíciók vezérlik. Említettem a fegyverembargót Üzbegisztánnal kapcsolatban. Ez egy olyan terület, ahol nem minden tagállam ugyanazon célra törekszik, tehát hogyan dolgozhatunk ki egy közös politikát. A második pont pedig, Üzbegisztán jó példa egy olyan országra, amely azt mondja nekünk, hogy az Európai Unió nem oktathat ki bennünket az emberi jogi kérdésekben, hiszen az uniónak is megvan a maga problémája ezen a területen. Hogyan tudunk ettől a kettős mércétől eltávolodni? Van egyfajta tendenciánk, hogy másokat kioktatunk, ugyanakkor a saját házunk táját nem tesszük rendbe. felhívtuk a figyelmüket erre több alkalommal. Elnök, köszönöm szépen. Van-e valaki még, aki szeretne hozzászólni a vitában? Ha nem, akkor Malmström asszonyt kérnék, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a képviselőknek is azt, hogy ilyen komoly szerepet vállalnak ebben a vitában. Nagyon fontos a demokráciát az európai külpolitikában is erősíteni, főleg most a gazdasági válság közepette, ez nagyon fontos. Fontos, hogy ne veszítsük el ezt a dimenziót, hiszen nagyon sok fejlődő országot súlyosan érint a válság, a recesszió, szociális nyugtalanságot, elégedetlenséget szül, és demokratikus intézmények nélkül könnyen kisiklik ez a folyamat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a demokratikus intézmények és a civil társadalom is erős legyen. Ami a keleti partnerséget illeti, ez egy fontos eszköz a demokrácia erősítéséhez, és dolgozunk ezen. Decemberben egy külügyminiszteri találkozót tervezünk, és folytatódik a vita majd erről a kérdésről, hiszen ezek az országok közvetlen szomszédaink. Ami Üzbegisztánt illeti, nos, ez valóban egy bonyolult kérdés, az emberi jogok helyzete semmiképpen sem kielégítő. És a tanácsban az egyetértés, az egyhangúság ma még nem létezik, ugyanakkor a célt ugyanúgy értelmezzük. És reméljük, hogy komolyabb, komolyabban felléphetünk ezen a területen, méghozzá úgy, hogy folyamatosan foglalkozunk ezen a kérdésekkel, és megfontoljuk azt, hogy Üzbegisztánnal milyen kapcsolatot kívánunk kialakítani. Vannak talán más kérdések, amelyek hatékonyabbak lennének, mint egy fegyverembargó. Ez tulajdonképpen egyfajta jelképes intézkedés, de ahogyan azt megemlítettem, itt egyöntetűségre van szükség, és ez pillanatnyilag még nem adott. Az Európai Uniónak persze hitelesnek kell lennie, amikor a demokráciáról és az emberi jogokról beszélünk, és ez azt jelenti, hogy az unión belül is határozott fellépésre van szükség. Vannak itt hiányosságok, egyértelműen vannak még hiányosságok, és éppen ezért folytatnunk kell a munkát, hogy a külvilág felé is hitelesen léphessünk fel. Szeretném megköszönni önöknek ezt a vitát, és az állásfoglalást is, amelyet kitűnőnek tartok, és az teljes mértékben megfelel annak is, amit a svéd elnökség elképzelt. Reméljük, hogy novemberben a tanács ülésen ezt előterjeszthetjük, és örülünk annak, hogy az Európai Parlamenttel folytathatjuk még majd a vitát ezen a területen. Köszönöm szépen, ezzel akkor ezt a vitát lezárjuk.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 Akkor elkezdjük a következő napi rendi pontot, ez a bizottsághoz intézett kérdések órája.